Witam Państwa. Rozpoczynamy. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük meg az ülésünket. Kicsit korábban kezdjük, mint egyébként szoktuk, de tegnap már elmondtam, hogy 11.30-kor ma megemlékezést tartunk a római egyezményekkel kapcsolatban. Úgyhogy most megkezdjük a szerződést, a szavazást. Dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, ograniczenie marokrawienia. Az első az élelmiszer e, pazarlással, élelmiszer biztonsággal kapcsolatos anyag, Nikolson jelentéstevő anyaga, az illetékes hatóság, az, az illetékes szakbizottság, az ENVI, több mint 170 módosítóról kell szavaznunk. Vannak kompromisszumos módosító javaslatok. Kezdjük a jelentéstevővel. Nikolson úrra, hogyha szeretne, akkor önni a szó. Köszönöm szépen, ennek úr! Nagyon, nagy örömmel látom, hogy ilyen sok képviselő el tudott jönni ilyen reggel. Eh, ragyogó tekintettel ilyen korán, és úgy gondolom, hogy ez, ez mutatja, hogy a képviselők mennyire lelkesek, mennyire komolyan veszik a munkájukat. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az összes munkatársamnak először is, másrészt pedig árnyékjelentéstevőimnek, akikkel úgy gondolom, hogy egészen jó munkát végeztünk. A kompromisszumos módosítók összeállításában mezőgazdasági szempontból ez nagyon jó jelentés és ezzel tulajdonképpen le is zárnám a megköszönő felszólalásomat. Elnök, köszönöm szépen. Az mindig jó, hogyha megemlékezünk a közvetlen munkatársaink, eh, asszisztenseik, asszisztenseink eh, munkájáról, szerepéről. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. Kezdjük az egyes módosítóval. Eh, kérem, egyes mellette, ellene, elutasítva. A kompromisszumos szavazás mellett, elektronikusan megnyitom a szavazást az A kompromisszumos módosítóval kapcsolatban. Szavazást lezárom. egy úr, megadom a szót. Bové úr azt mondta, hogy rosszul tettem be a kártyámat. Szerintem tudom, hogy kell betenni a kártyámat, de mégsem működik. Another slot. Megpróbáljuk egy másik részt. Won't even take it. De abba sem megy be. Erről szól a Brexit bekiabálás. Brexit appears to have appeared premature úgy tűnik, hogy túl hamar felütött a fejét a Brexit. Kérem, hogy figyelje a kezemet, én ez ellen szavaztam. Ah, he's got it right. Okay. Ó, összehoztuk. Elnök. Nos, Egnyi úr, nem szavazott, ezt figyelembe veszik az eredményt, egyébként ez nem befolyásolta, de mindesetre jegyzőkönyvezzük. B kompromisszumot módosító a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm. C kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm. A CA kompromisszumos módosító következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm szépen. 12-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Köszönöm. Elfogadtuk. D kompromisszos módosító, szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. D a kompromisszumos módosító, a szavazást megnyitom. Zamykam głosowanie. A szavazást lezárom. Dziękuję, przyjęty. Głosujemy poprawkę 28. Köszönöm, elfogadtuk. 28-os módosító következik. Mellette, ellene, elutasítottuk. 14-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 16-os módosító mellette, ellene, elutasítva. 22-es módosító mellette, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, elutasítottuk. E kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 19-es módosító mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 40-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Nyolcan négyes mellette. Ellene. Elutasítva. 41-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 43-as mellette ellene elutasítva. 44-es mellette ellene elutasítva. F mód kompromisszumos módosító, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, elutasítva. G kompromisszumos módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 64-es <clears throat> mellette. Ellene 66-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. A 68-as mellette, ellene, elutasítottuk. 69-es mellette, ellene, elutasítva. 70-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 70-est elektronikusan, a szavazást megnyitom. Zamykam głosowanie. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 71 mellette. Ellene. Elfogadtuk. H. Kompromisszumos módosító szavazás. Megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 82-es módosító mellette. Elfogadtuk. I kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 101-es mellette, ellene elutasítottuk. J kompromisszumos mellette, pontosabban megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk. 116-os módosító mellette, ellene, elutasítva. 117 mellette, elfogadtuk. 121 mellette, ellene, ellenőrizik elektronikusan a 121-es módosítót. A szavazást megnyitom. Potrzebne są jakieś konsultacje? Chyba nie. Zamykam głosowanie. Kell még egyeztetnünk, nem? Jó, akkor a szavazást lezárom, elfogadtuk. 13-as. 13. Kár kompromisszumos. A szavazást megnyitom. Głosowanie. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. L kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Köszönöm, elfogadtuk. M kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. N kompromisszumos módosító kapcsán a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. O kompromisszumos módosító kapcsán a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. P kompromisszumos módosító kapcsolatban szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Q kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 131-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 132-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 132-est, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 133-as módosító mellette, ellene elfogadtuk, 135-ös módosító mellette elfogadtuk. 137-es módosító mellette ellene elutasítottuk. 139-es mellette ellene elutasítottuk. Közös módosító a vízzel kapcsolatban, a szavazást megnyitom géppel. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 144-es módosító mellette, ellene elfogadtuk. 147-es mellette elfogadtuk. 150-es mellette ellene elutasítottuk, de azért ellenőrző géppel a szavazást a 150-es kapcsán megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 151-es módosítót megnyitom, ellene, mellette ellen, bocsánat, mellette ellen elutasítottuk. 153 mellette, ellene, elutasítottuk 157-es mellette, ellene, elutasítottuk 165-ös mellette, ellene, elutasítottuk 167-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 167-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elutasítottuk 22 nem szavazattal. 172-es módosító mellette elfogadtuk. És végül a véleménytervezetről a módosított formájában a szavazást megnyitom elektronikusan. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, gratulálni szeretnék a jelentéstevőnknek. Nikolson úr szeretne mondani valamit? Nem. Ebben az esetben csak annyit, mondanék, hogy eh, az NV szakbizottság elé április 11-12-én kerül az anyag, és a plenáris elé valószínűleg az első májusi eh, Strasbourg idején kerül az anyag, most pedig eh, térünk át a következő jelentésre. Nagyló asszony jelentése, ez is egy nagyon fontos téma. Gondolom mindenki emlékszik a szakértői tanulmányjal kapcsolatos vitára, holland szakértők jelentéséről, vagy tanulmányára van szó, nagy asszony. Én is szeretnék a titkárságnak köszönetet mondani, és természetesen az árnyék jelentéstevőknek is. Nagyon konstruktív üléseket tartottunk, és közösen együtt dolgoztunk, nem voltak surlódások. A szavazó listan az el kompromisszum esetében egy kicsikét finomítottunk az anyagon az szocialista frakcióval közösen. A 320-as és a 318-as esetében a mínuszjelet lecseréltük elnézést, és még egyszer köszönöm az együttműködést. Akkor szavazzunk. Az a gyakorlat ugyanaz, a kompromisszumokkal kezdtünk. A kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 151-es módosító mellette, 152-es mellette ellene, úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 152-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 153-as mellette. Ellene. ezt is ellenőrizzük, 153-as módosító, meg lezárom a szavazást, elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, elutasítottuk. Ugyanazzal az aránya. B kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 188-as módosító mellette ellene, elutasítva D kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 199-es módosító mellette elfogadtuk. E kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. F kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik a 234-es módosító mellette, ellene, elutasítva G kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 245-ös módosító következik mellette, ellene, elutasítva. 246-os mellette, ellene, elfogadtuk. 248-as mellette, elfogadtuk. 249-es mellette, elfogadtuk. H kompromisszumos, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadtuk. 254-es módosító mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, 254-es, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 258-as mellette, ellene, el, elutasítva. 259-es mellette, ellene, elutasítva. 260-as mellette, ellene, elfogadtuk, de talán ellenőrizzük a 260-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 261-es mellette, ellene, 263-as mellette, ellene, elutasítva. 264-es mellette, 264-es ellene, elutasítva, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. I kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 277-es módosító mellette ellene ellenőrizzük. 277-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 279-es módosító mellette ellene elfogadtuk. J kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 294-es módosító mellette, ellene. Elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 294-esről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 312-es módosító mellette, ellene, elutasítva. L kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 318-as módosító következik. Első rész mellette ellene elnézést, együtt szavazunk. Tehát a 3.18-asról, 3.19-esről együtt szavazunk, mellette lenne tart, elutasítva. M-es, M kompromisszumos. Ha ellenőrizni akarják a 3.18-ast, ha nem, akkor az M kompromisszumos következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A 331-es következik mellette, ellene. Elfogadtuk. N kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 345-ös mellette ellene elfogadtuk. O kompromisszumos, vagy ellenőrizzük előbb a 345-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor következik az O kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 357-es módosító. Hajbuch kollégától, mellette ellene elutasítva. Sajnálatos módon. A P kompromisszumos következik, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk 364-es mellette, ellene, elfogadtuk 365-ös mellette, elfogadtuk. Most következik a preambulum. Egyessel kezdünk, egyes módosító mellette, ellene elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az egyes módosítóról, lezárom. Elfogadtuk, köszönöm. Kettes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene elutasítva. Egyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-os módosító mellette elfogadtuk, 17-es mellette elfogadtuk, 19-es mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 26-os mellette ellene elutasítva. 29-es mellette ellene ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as következik, mellette ellene, elutasítva 4-es kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 33-as módosító mellette ellene ellenőrizzük a 33-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es módosító mellette, ellene. Elfogadtuk. 42-es mellette, elfogadtuk. 6-os kompromisszumos mellette, elnézést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es módosító, a jelentéstevő részéről mellette, ellene elfogadtuk, 55-ös mellette, ellene elfogadtuk. 8-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. Következik a 80-as módosító, ki támogatja, ellene, elutasítva. 10-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszumos, mellette. Pontosabban megnyitom a szavazást a 11-es kompromisszumosról. Lezárom, elfogadtuk. 99-es módosító mellette ellene, elutasítva. 100-as módosító mellette elfogadtuk. 12-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 107-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 108-as módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 109-es mellette elfogadtuk. 110-es mellette ellene elfogadtuk. 111-es mellette ellene ellenőrizzük a 111-est, azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 123-as módosítás, a 124-es. Mellette, ellene elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Következik a 130-as módosító mellette, elfogadtuk. 132-es mellette, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 135-ös mellette, ellene, elutasítva. 136-os mellette, ellene, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, elfogadtuk, de ezt is ellenőrizzük megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 138-as mellette, elfogadtuk. 139-es mellette, elfogadtuk. Ugyan azzal a többséggel. És most szavazzunk az állásfoglalás tervezet egészéről a módosításokkal együtt. Igen, akkor következik a módosított szöveg szavazása. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kíván-e a jelentéstevő szólni? Nagyon röviden csak köszönetet szeretnék mondani, elértük a köztes pontot, és az árnyék jelentéstevők munkáját is köszönöm, ami kiváló és nagyon pozitív volt. Jest duże zainteresowanie pani sprawozdawcy Nos, igen, köszönetet szeretnénk mondani mi is. A képviselő asszonynak, és áprilisban fogunk majd szavazni második fordulóban erről az anyagról. Most pedig áttérünk a nyolcas napi rendi pontra. Ez egy delegált jogi aktus. A 639-2014-es rendelet módosításáról van szó, ugye a kender termesztéshez kapcsolódó ellenőrzési intézkedések, kizöldített kifizetések, mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás, fiatal termelők és a jogi személy felett ellenőrzgyakorló fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás a kifizetések kiszámítása és egyes hivatkozások az egységes kifizetési rendszerre, már ami a termeléshez kötődő támogatást illeti, valamint az X melléklet módosításáról is szó van, a 1307 per 2013-os Európai Parlament és Tanácsi Rendeleten belül. Mindenki tudja, miről is van itt szó ezen hosszú cím ellenére. Itt szeretnénk megerősíteni az agrikoordinátorok ajánlását arra vonatkozólag, hogy a kifogás emelés két hónapos határidejét meg kellene hosszabbítani. Most pedig át is térhetünk ezen meghosszabbításról való szavazásra. Ahogyan tudják, március 9-én a titkárság beindította az írásos eljárást a lehetőségre vonatkozóan, hogy a koordinátorok, az agrikoordinátorok határozatát vonjuk vissza. Itt tehát a kifogásem és két hónapos határidejének meghosszabbításáról van szó, ahogyan azt már említettem. Egyetértés uralkodik a koordinátorok többségét, illetően ezen meghosszabbításról lezajlott a vita a március 13-ai ülésünkön Strasbourgban ezzel a témával kapcsolatosan, és úgy döntöttünk, hogy a mi szakbizottságunk fog majd ezzel a kérdéssel foglalkozni. Most tehát a koordinátorok, az agrikoordinátorok ajánlásának megerősítéséről fogunk szavazni. Tehát az esetleges kifogás emelés két hónapos határidejének meghosszabbításáról van szó, elektronikus szavazás lesz, meg is nyitom az eljárást, tehát a meghosszabbításról szavazunk. Csujeme. Szavazzunk. Azt hiszem mindenki szavazott. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a 9-es pontról már nem kell szavaznunk, ez okafogyattá vált, hiszen itt van már ez a két hónapos meghosszabbítás. És most áttérhetünk a 10-es napirendi pontra, Elnézést kérek. Nikolson képviselő úr. <clears throat> Igen, elnök úr, szeretnék felvetni egy kérdés, ami pár este a hírekben megjelent, nevezetesen, hogy rohadt marhahúst hoztak be Brazíliából. Nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, de esetleg megkérdezhetnénk a bizottságot a titkárságon keresztül, hogy hogyan járjunk el Szerintem nekünk fel kell tenni a kérdést, hogy jött-e bármelyik EU-s tagállamba Brazíliából marhahús, és ha igen, mennyi, mikor és pontosan hol. Én most nem akarok itt egy hangulatot kelteni, de minden esetre kérdezzük meg a bizottságot, hogy válaszoljon erre a kérdésünkre, hanem is ma, de valamikor majd esetleg írásban mi a megfelelő eljárás ön szerint egy ilyen eh, helyzetben, eh, mik a szabályok. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, eh, amit fel kell vetnünk. Köszönöm. Megint ezt képviselő a kap um, request by Mr. Nicholson and suggest... Nos, valóban van lehetőségünk arra, hogy délután a 13-as ponttal foglalkozunk, hiszen bizottsági képviselők eh, fognak beszélni a kereskedelmi tárgyalásokról. És eh, ugye Nikolson úr felvetette ezt a kérdést, jelezhetünk feléjük az érdeklődésünket ezen téma iránt. Proszę Państwa, eh, tak, te sygnały są od... Igen. Ja też miałem... Igen, jó magam is kaptam jelzéseket az élelmiszer ágazat képviselőitől, és azt kérték tőlem, hogy továbbítsam, hogy a bizottságnak írásban kellene ki nyilvánítani a véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Ha tehát ez a helyzet, akkor esetlegesen írásban kell majd a bizottságnak véleményt adnia, de talán a DJ Agri igazgatója kellene fordulnunk. Megkérem a titkárságot, hogy járjon el, illetve a titkárság képviselőnek adok szót. Of course, a request... Semmi gond. Természetesen egy ilyenfajta kérdéssel kapcsolatban valóban meg tudjuk keresni a bizottságot, hogy délután, ha lehet, akkor valakit küldjenek el, aki ezt el tudna magyarázni. Egy kétségem van csak, ennek úr, hogy ugye rothat hús, rothat marhahúsa utalt Nikolson úr. Egy kérdés, hogy ez a mezőgazdasági főigazgatóság, vagy a, az egészségügyi, a DJ Santé kellene, hogy embert küldjön lehet, hogy a DG Santé élelmiszer egészségügyi, állategészségügyi szempontból nem tudnának reagálni azok a kollégák, akik a bizottságtól jönnek. Nos, ön gyakorlatilag már megválaszolta ezt a kérdést, hogy a DG Santé részéről akit hívjunk meg. Nikolson úr. Semmi gondom nincs ezzel, de az érdekelni az elmúlt két évben Brazília, Brazíliával kapcsolatban volt-e ilyen probléma. Nyilván ezt az információt ma délutánra nem tudjuk előbányászni, de e, jó lenne, hogyha valami általános tájékoztatást kapnánk, honnan érkezett ez a, honnan származik ez a probléma. Ugye én e, csak a tévéből értesültem, nem akarok vádaskodni, mielőtt információnk lenne, legalább szerezzük be az információt úgy gondolom, hogy ez csak az kezdete egy folyamatnak. Pán Bové. Bové képviselő úr. Nos, ez nem a kereskedelemhez kapcsolódik, de ahhoz is. Ez egy olyan probléma, amit felvetődik. A bizottsággal kell tárgyalnunk az USA részéről a Monsanto deklasszifikációjával kapcsolatosan, ugyanis ők már 89-ben tudatában voltak a glifozát alkalmazásának veszélyeinek, és ez valóban közegészségügyi problémákat vet fel, és ezt a jelentést egyszerűen elrejtették. Azt hiszem tehát, hogy új vitát kell majd tartanunk egyrésztről a mezőgazdasági bizottsággal, talán a DJ Santéval is, ugyanakkor az EFSZ-et is meg kell hallgatnunk, és a vegyipari ügynökséget is. Ez nagyon fontos amin középpontjában áll ez. Ez egy olyan termék, amit sajnálatos módon a gazdálkodók még használnak, és igencsak sokkoló látni ezeket a felismeréseket. Minket ez ugyan személy szerint nem lepett meg, de itt megmutatkozik, hogy egy valódi mezőgazdaság és közegészségügyi botrány tanúi vagyunk. Poszeu Desz. Helyes. Desz, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék vissza térni a brazil importra, és Nikolson urat támogatnám azt illetően, hogy a bizottság adjon nekünk ez irányú információt. Versenytorzulás ez, hogy ugye nálunk a gazdálkodókat megbüntették, akik 14 nappal később jelentik ezeket a marhákat, Brazíliában pedig nagyon sok marhát visznek a vágóhídra, és nem tartják be ezeket a rendelkezéseket, tehát figyelnünk kell arra, hogy az európai gazdálkodóinkat ne szorítsuk hátrányos helyzetbe. Elnök Heusling képviselő úr következik. Megint a brazil ügyek kapcsolatosan azt hiszem, hogy itt akár egy import stopot kellene bevezetni. Az EU-ban négy mészeszéket érint ez. Ugye a Mercosur tárgyalásokra rendelet tekintettel is ki kell fejeznünk a véleményünket ezzel kapcsolatosan, hogy hogyan kezeljük ezeket az importokat, de ez úrnak teljesen igaza van, az európai termékekre más normák vonatkoznak. Éppen ezért az importnál figyelnünk kell arra, hogy ugyanezen sztenderdeket tartsák be ők, mint mi, ez nem kérdés. A bizottságot meg kell kérdeznünk minden esetre ebben az ügyben. Nos, úgy Tomá úrnak adom meg a szót. No, just to underline also... Hangsúlyozni szeretném én is azt, amit uh, eh, eh, Hosting úr mondott, tényleg fontos a kereskedelmi főigazgatóságot egyeztetni, és hogy mit is csináljunk a brazil uh, importtal, mert mi ugye nem exportálhatunk húst. Brazíliába. Köszönöm szépen, Andrew úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, ez a vita megerősít minket pozíciónkban az a szabadkereskedelmi egyezmények kapcsán. A mezőgazdasági ágazatnak igencsak figyelnie kell azt illetően is, ami elhangzott, az is egyetértek, hogy kérjünk tájékoztatást a bizottságtól, hogy mi is történt a brazil marhahússal. És a Bové úr által mondatokat is támogatom. Ez arra kötelez minket, hogy ellenőrizzük ezeket a kérdéseket, az ellenőrzések kérdéskörét. Igen, zamykała wypowiedzi pani poseł Aguilera. Aguilera asszony. Mm, a mi me parece muy nagy, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó javaslat Nikolson részéről. Egy jelentős probléma van itt az import területen, súlyos probléma. Az a válság, amit a sajtó fölvet Brazíliával kapcsolatban, az, az tényleg aggasztó, és nem tudjuk, hiszen hogy mi a helyzet, nincs adatunk arról, hogy mi jött be Európában, mit eszünk. Ezért úgy gondolom, hogy a vitának elsősorban eh, a DJ eh, Santi eh, irányából kellene de inkább nem a kereskedelmi szakbizottságnak, nem a kereskedelmi főgazgatóságnak kellene választani erre, hanem az DJ Santénak. Tudnunk kell, hogy mit teszünk és mit ettünk eddig meg, és ez a Santénak a felelőssége alá tartozik, nem a kereskedelmi főigazgatóság felelősségébe. Nos, úgy gondolom, hogy akkor megállapodtunk valamelyik frakció részéről. Úgy gondolom, hogy a teljes szakbizottság egyetért. Ezért és ugye itt van velünk az Agriszak főigazgatóság képviselője is, de szeretném a titkárságot is megkérni, hogy hivatalosan küldjön meghívót mind a mezőgazdasági főigazgatóságnak, mind a Szanti Eh, élelmiszeregészségügyi egészségügyi főgazgatóságnak, most pedig a titkárság rövid tájékoztatás, ami érdekes lehet azzal kapcsolatban, ami elhangzott. Április 11-én vita lesz ebben a szakbizottságban az EFSA képviselőivel eh, minden eh, a mezőgazdaságot érintő kérdésben. Április 11-e lesz ez. Köszönöm szépen, hogy az elnök de nem hiszem, hogy e, emiatt mentesülnénk attól a kötelezettségünktől, hogy ma beszéljünk erről az ügyről, úgyhogy indítsuk be ezt a e, folyamatot, és küldjük el a megfelelő információt a DJ Agrinek és a DJ Santinek, most pedig rátérünk a tízes napi rendi pontra, ami az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos kérdéskör ideértve a területhasználat és az erdészet kérdéseit is a klíma és energiaügy keretében az 525-ös 2013-as rendelettel is kapcsolatos ez az anyag. Az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó információk és egyéb klímaváltozás kapcsolatos információk közétételével kapcsolatban a jelentéstevő Köztinger asszony, a Felelős Szakbizottság, az ENVI, a jelentéstevő az ENVI-ben Linz úr. Nagyon kellemes azok a tagjaink és póttagjaink, ugyanazokat a témákat viszik különböző szakbizottságokban, ez nagyon hasznos és jó. Nagyon sok képviselőnk ugyanis képviseli az ENVI-ben is, teljesen alapos információkkal rendelkezek az anyaggal kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy Köztinger asszony lenne az alkalmasabb személy arra, hogy eh, elővezesse ezt a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Talán arra szeretnék rámutatni először is, hogy a jelentésemmel kapcsolatos vita az erdők nemzetközi napján eh, zajlik. Azt hiszem, hogy ez valamennyünk számára egy fontos jelzés kell, hogy legyen. A jogalkotást ennek megfelelően kell alakítani, és az erdőgazdálkodási ágazatban nagyon nagy esélyt kell látnunk a klíma és energia csomag kapcsán is. Talán egy előzetes általános megjegyzés az élelmiszer biztonság és a fenntartható nyersanyag felhasználás nem állnak ellentmondásban a klímapolitikával. Ez kellene, hogy legyen az alapgondolatunk, amikor elkezdünk ezzel a témával foglalkozni. Számomra fontos az is, hogy egy jó klíma és energia csomag következetes eljárás valósuljon meg, és megfelelő bátorsággal a változtatásra. Az együttműködés a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás között különleges jelentőségű, ha ugyanis nem sikerül ez a, ezt a két területet megfelelően összekapcsolnunk, és a szinergia hatásokat kihasználnunk, akkor az valóban nagyon nagy kár lenne. A klímavédelem, a mezőgazdaság, illetve az erdőgazdálkodás szempontjából különleges jelentőségű, Fontos elmondani, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás mindig a megoldás része, nem a probléma része. Ami a tervezetemet illeti, ugye a LULUCF-fel kapcsolatos véleményről van szó, nagyon fontos volt számomra, ezt a jelentést három elvre építeni, egy részről a fairness elvére, majd az összevethetőség elvére, és a szubstitúció helyettesítés elvére. Ami a fairness elvét illeti, nagyon fontos azt kiemelni, hogy az előzetes teljesítmények a tagállamok részéről nem ö, lehet, hogy hátrányos helyzetbe hozzák az adott tagállamokat, egyes tagállamok az elmúlt években nagyon nagy javulásokat értek el az erdőgazdálkodás, de akár a mezőgazdaság területén is. Vannak olyan tagállamok, amelyek már évtizedek óta nagyon sok mezőgazdaság és erdőgazdálkodási intézkedést hoznak, és nagyon fontos ezen előzetes teljesítményeket megfelelően bevonni a számításokba. A második elv az összevethetőség elve. Itt főleg arról van szó, hogy az erdősítés és a fenntartható erdőgazdálkodás kedvezően értékelendők. Az erdők sokfélesége Európában, tehát ez a sokféleség, amit Finnországtól Görögországig mindenhol megtapasztalhatunk, itt tulajdonképpen ez egy nagyon fontos dolog, és senkinek ne legyen olyan illúziója, hogy egy mindenki számára alkalmas megoldást tudunk kialakítani a klímapolitika területén. A harmadik elv a szubstitúció, a helyettesítés elve főleg azzal foglalkozik, hogy világosan különbséget teszünk a zöld és a fosszilis széndiokszid között. Szerintem ez egy alapvető hiba a szemléletmódban, különösen az egyes ágazatokban, hogyha nem sikerül világos különbséget tenni és kimondani hogy a bioenergia, a biogazdaság nagyon pozitív, és a fa termékek felhasználása az építészetben és egyebekben, és az ahhoz is hozzájárul, hogy kevesebb fosszilis széndiokszid kibocsátásra kerül sor a légkörbe. És uh, itt egy nagyon jó példa van szerintem, a faház háromszoros hatása, amely szindioxidot tárol, egy tonnát köbméterenként, ez olyan, mint egy második erdő, amelyben lakunk. A fa építőanyag az energiaintenzív építőanyagokat helyettesít, akár cementet vagy mást, és aztán a faház felhasználási időtartama után újrahasznosítható akár a körforgásos gazdaság csomagjának keretében, vagy pedig energetikai felhasználásra kerül. Tehát újfent felváltja a foszilis energiahordozókat. És ez a körforgásos gazdaság, és nagyon fontos számomra, hogyha mi itt valamennyien, főleg az Agrár Bizottságban meg is értjük ezt az elvet. Összefoglalva ez azt jelenti a jelentésem kapcsán, hogy csak akkor jutunk előre, hogyha elérjük, a, hogy a LULUCF területet beillesszük ezekbe a szektorokba. Fontos egy bottom-up stratégia végrehajtása, hogy a bizottság ne változtathassa meg egyoldalúlag az erdő ö, referencia értékeket, tehát nem szabad a hatásköröket ezt illetően csak a bizottságnál hagyni. A biogazdaság teljesítményét nagyon világosan integrálni kell ebbe a csomagba, és az egyensúlytalanságot az erdősítés és az erdőgazdálkodás között ki kell egyenlíteni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy mindig annyi újra erdősítésre van szükség, mint amennyi fát kivágunk. Aztán a negyedik dolog, a fenntartható mezőgazdaság, fenntartható gazdálkodás éllovasait nem szabad megbüntetni, hanem ezen ö, csúcs teljesítményeket megfelelően be kell számítani. Ugyanis abszurd lenne, ha nem sikerülne végre elérni azt, hogy azon, ö, azokat premizáljuk, akik többet tettek egy adott területen hogyha sikerül valódi ösztönzőket adni a zöld gazdaság érdekében, és visszaszorítani a foszilis energiahordozókat, akkor azt hiszem, hogy jogalkotóként helyesen jártunk el, és már előre örülök az együttműködésnek a kollégákkal itt a szakbizottságon belül, de természetesen a jelentéstevővel is az MV szakbizottságban. Azt hiszem, hogy a zéro fosszilis energia hordozó és mm, társadalom elképzelését létre kell hoznunk Európában, és a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás nagy mértékben hozzájárulhat ehhez. Azt hiszem, hogy ez lehetséges, és különösen a LULUCF jelentésben megmutathatjuk az ehhez vezető utat. Köszönöm a figyelmet, és már most várom a kollégák hozzájárulásait. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha emlékeznek, Köztinger asszony felelőssége volt az erdészeti stratégiák kidolgozása, és biztosan mindegyen hallottak arról, hogy milyen eh, hallották most, hogy milyen kompetens előadást tartott, úgy gondolom, hogy önhöz kell járnunk, hogyha tanulni szeretnénk a témáról, de eh, a viccet félretéve úgy gondolom, hogy eh, olyan sok értékes érvet for, ö, ö, sorolt fel, hogy jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban egy jegyzetet kapna mindenki, mert hasznos lehet számunkra. Ki szeretne felszólalni? Senki? Vagy csak van valaki? Miller asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Elizabetnek. Nagyon jól bemutatta az erdők illetve a zöldesítés kérdését. Az európai erdők és erdőgazdálkodás nagyon sok tekintetben hozzájárul a klímavédelemhez, biológiai diverzitáshoz és az életminőség javításához. Az az európai erdők ket mindössze csak 65%-ban használjuk ki, és évente nagy mértékben kéne növelni ezek kihasználását a CO2 megkötése tekintetében. Az erdők talaja is nagyon fontos szerepet játszik az ilyen környezetvédelmi szempontokból. Az elsődleges prioritás az erdőgazdálkodásban a fenntarthatóság erősítése, és a legjobb stratégia hosszú távon is ezt ki tudná aknázni. A Lulu CF esetében még mindig óriási problémát jelent a referenciaértékek számítása, figyelembevétele, és itt nem kellene további bürokráciát, bürokratikus követelményeket az erdő gazdálkodásra hárítani, a, már ma is el tudjuk ismerni, hogy hogyan történnek ezek a dolgok, mik a nemzeti hatáskörök. Az erdőgazdálkodást meg kell őrizni, és nem szabad, hogy itt a kulisszák mögött történjenek az egyeztetések. Éppen ezért én nagy jelentőséget tulajdonítok a klímavédelmi intézkedéseknek, a zöldesítésnek, ezek olyan intézkedések, amelyekre mindenféleképpen szükség van a, annak érdekében, hogy a célokat a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani. Három különböző álláspont alakult ki az erdősítés, az öldítés mellett kellene sikra szállni a szakbizottságunknak. Köztinger asszony a konzultáció területén egy állandó erdészeti eh, bizottságot javasol, nem csak egy szakértői csoportot. Ez eh, számomra is kedvezően hangzik. Ezzel kapcsolatosan fogalmazzuk meg a módosítóinkat, és köszönöm szépen ezt a pozitív eh, hozzáállást az erdőgazdasággal kapcsolatosan. Osztrátor. Uh, thank you very much. Um, uh, very... Bocs. Köszönöm szépen, ez nagyon érdekes téma. Én árnyékjelentéstevő vagyok az MBI szakbizottságban, és szeretném megérteni ezt a kérdéskört beszéltünk egy konferenciakamával a gazdálkodókkal, egy környezetvédő ö, ö, szakértővel és gazdálkodókkal, és arra következtetünk, hogy nyilvánvaló, hogy szükség van a az elszámolása, hogyha szeretnénk bármit is tenni az üveghatású gázok eh, kártételének eh, felszámolása érdekében. Olyan problémákat láttunk viszont felmerülni a gazdálkodók részéről, mint hogy például az erdészetet Írországban fel lehet arra használni, hogy az intenzíven gazdálkodást kiegyensúlyozza, de hát mi ez, mi az a probléma, kérdezik sokan. Nos, a gazdálkodóink azt mondják, hogy előfordulhat az, hogy a legrosszabb ö, földek, ugye a hegyvidéki földek, ö, és ezeket használnák fel erdőtelepítésre, az déli részeken, a jobb minőségű földeken pedig teljes gőzzel menne előre az intenzív gazdálkodás, az egyre intenzívebb gazdálkodás. Nos, nekinek ez nem probléma, nálam azonban ez probléma számomra, mert egyre az én térségemben egyre több hektár föld kerülne egyre intenzívebb terhelés alá, és az ott élők helyzetét ez nem javítja. Tehát ezzel ellen meg kell védeni eh, az ott élőket, eh, de az ellen is meg kell eh, védeni, azt, az ellen is fel kell lépni, hogy a mocsaras földeket, a tűzeges talajokat használják fel erdőtelepítésre azért, hogy, hogy más területeken lehessen intenzív gazdálkodást folytatni, meg legyen a széndiokszid kibocsátási átlag. Ez nem, hát ez nagyon óvatosan kellene elválni. Én egyetértek azzal, hogy a, a mocsaras vidékeket, a, a tőzeges lápos vidékeket őrizzük meg, hasznosítsuk, de őrizzük meg, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy ezek a földek értékesek, és azért értékesek ugye a Dublinban élők számára az a föld, amin ők élnek, az akár egy millió eurót is érhet hektáronként, de azok az emberek, akik, akik a tőzeges vidékeken élnek, bizony számukra is értékes ez a föld, főleg, hogyha a tőzeggel fűtik az otthonukat, de e, ez az érték nem e, a föld tulajdonos e, zsebében jelentkezik tulajdonképpen, és vigyázzunk kell minden rendszerrel, ami megnehezíti az emberek életét ezekben a térségekben. Éppen most láttunk rossz példát. Én támogatom a rendszert, ne felejtsék el, de fontos, hogy az emberek az oldalunkon legyenek. Például megnézzük az élőhelyek vonalkozó irányelvet, vagy a klímaváltozással kapcsolatos irányelveket. Tegnap azt láttuk, hogy egy helyi tőzekitermelőt bíróság elé állítottak, nem egy multinacionalis céget, és félmillió eurós büntetés kapott, és talán három évet börtönbe kell töltenie. E, most mondhatnánk azt, hogy, hogy ezek az emberek végre így akkor most abba hagyják ezt a tevékenységet, de ez nem igaz. Éppenséggel mindenkit szembeállítunk azzal, amit megpróbálunk oldani. E, hogyha a környezetvédelem e, erőszakos politikává válik, akkor az emberek ellene fognak szegülni. Nem lehet a környezetvédelmi gondolatokat ledugni az emberek E, e, torkán. Nem jó, hogyha három éves börtönbüntetésekkel e, erőszakoskodunk, az embereket magunkkal kell, embereket magunk mellé kell állítanunk, az ott élők fogják ezt a programot életképesíteni, nem a három éves börtönbüntetés és a félmillió eurós pénzbüntetés. Hétköznapi gazdálkodók, hétköznapi tűzek kitermelő helyben lakó emberek rettegnek, hogy mi lesz a sorsuk. Hazámban azok az idős emberek, akik környezetvédelmi, környezetbarátok voltak, mielőtt le tudták volna írni ezt a szót, egyáltalán ezeket az embereket kell az oldalunk állítani, és ehhez szó, valóban beszélgetnünk, beszélnünk kell velük, és, és nem, nem szabad azt tennünk, amit most teszünk Írországban. Köszönöm szépen. Egy apró kérésem lenne csak. Jó lenne, hogyha a hozzászólások nem lépnék túl a megengedett időkeretet. És most egyébként szeretném üdvözölni Müller asszony vendégeit. Nagyon jó, hogy itt vannak. És Andrew úr következik, majd Agnew kolléga. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Köztinger asszonynak véleménye bemutatásaért. Egyetértek a munkája tartalmával. Ez nagyon technikai jellegű, láttuk ezt a prezentációjából is. Egyetértésemet fejezem ki a bizottság javaslataival, amelyek célja európai kötelezettségvállalások létrehozása a Párizsi megállapodás nyomán Természetesen itt a mezőgazdasági ágazat esélynek kiaknázásról is szó van, ahogyan a jelentésben is szerepel. A jelentéstevőhöz hasonlóan fontosnak érzem, hogy a mezőgazdaság a lehető legnagyobb mértékben hozzájáruljon az üvegházhatású gázok csökkentéséhez. És itt elszámolhatjuk a lehető legjobb módon a kibocsátásokat és az elnyeléseket, amelyek a földhasználatból adódnak, és így valorizálhatjuk mindezt a mezőgazdaságon és az erdőgazdálkodáson keresztül. Ugyanakkor a bizottság szövege nem elégséges, már ami az erdőgazdálkodási ágazat illeti, ugyanis ez hozzájárul a fenntartható biogazdálkodáshoz. És itt nem csupán az a kockázat áll fenn, hogy negatív mérleg alakul ki a földhasználat kapcsán, hanem esetleg kvóták helyeződnek át, át más ágazatokba. Ami a bizottság javaslatát illeti, szerintem elengedhetetlen számításba venni egy olyan referencia szintet, amely figyelembe veszi az erdőgazdálkodás fenntartható jellegét, amelyet az egyes tagállamok megvalósítanak. Ugyanakkor szükségesnek tűnik számomra minden egyes tagállam szerepét pontosítani, mert ami az erdőgazdálkodásban a referencia szintek megállapítását illeti. Minden, minden egyes tagállam megállapíthatja a referencia szintet, amely, amelyért technikailag és politikailag felel, a bizottság felelőssége pedig az eljárás átláthatóságához kapcsolódik. Köszönöm. Köszönöm, és most Agnew úr kap szót. Az EU-nak nincs hatásköre az erdészet területén a tagállamokban, független attól, hogy erről beszélünk, hogy Flanagan úrnak nem kéne azzal foglalkoznia, hogy az írországi erdő telepítéssel egyetem foglalkozik az EU. Ez Írország választott kormányának a dolga. Ha meg tudnák győzni a gazdálkodókat az asszályt követően erről. Ami pedig a faházak építését illeti, Angliában nagyon sok esetben tilos fát alkalmazni a kerítés építésnél és ezeket a kérdéseket valamilyen vegyi anyaggal kezelik. Az én gazdaságomban például látható, hogy számos ilyen építmény összeomlik. Hogyha a fát alkalmazzuk, és az korhad és le bomlik. Ez, ennek komoly környezeti hatásai lesznek tíz év múlva, rovarok támadják meg, és a többi. Ha megnézzük a tízes pont ötödik sorát, az üvegház hatású kibocsátás monitorozásáról van itt szó. Ha megnézzük az én gazdaságomat, mérik, hogy mennyi CO2 kibocsátás történik a dízel motorok következtében, aztán kiszámítják a fotoszintetikus rátát, erre is akkor lesz egy számadat, napi, heti, havi adat, majd megpróbálják mérni, hogy a jó állomány mennyi metánt bocsát ki, mit esznek, legelnek-e, vagy pedig koncentrátumot. Aztán következnek a nitrogén oxidok a pillangos növények esetében. Én ezeket is termelem az év szempontjából ezeket nem megfelelően termeljük, akkor az NOx kibocsátás is csökkentető. Ezt várják el a gazdálkodóktól. De lássuk be, hogy ez mennyire lehetetlen, hogy pontosan itt csak arról van szó, hogy kipipálunk bizonyos dolgokat, anélkül, hogy ezek bármire is vezetnének. Caputo kolléga. Köszönöm elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani Köztinger kollégának a remek munkáért és a módosítókért, melyekkel egyetértek. Úgy vélem, hogy a rúcia felgazatok bevonása a klímavédelmi politikába az EU részéről 2021-től kezdődően alapvető alkotó rész egy olyan klímapolitika szempontjából, amely az ökológiai fenntarthatósághoz igazodik. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is nem csupán a klímavédelem pozitív hatásaira kell alapoznunk az erdősítés révén, hanem el kell ismernünk az enyhítési potenciált is az erdőgazdálkodás és a fenntartható biomassa felhasználás révén. Úgy vélem második pontként, hogy a biomasza fenntartható felhasználása az EU biogazdálkodási stratégiája keretében és az energiaellátási stratégia kezelése keretében tiszteletben tartandó, amikor meghatározzuk a referenciaértékeket az erdők vonatkozásában a tagállamok részéről. És a harmadik utolsó pont, ahogyan a jelentésemben is kiemeltem az effort sharing kapcsán, azt hiszem, hogy a delegált jogi aktusokat kizárólag a nem lényeges részek módosítására kellene felhasználni az alapjogi aktus vonatkozásában. Köszönöm. Hvala lijepo gospodine predsjednič. Ja zahvaljujem e, gospođi Kestinger na... Köszönöm. köszönöm szépen. Én is köszönöm Köztinger asszony kiváló munkáját, és e, én is támogatom a megközelítését. Az rendelet e, tervezetben két dolog szerintem problematikus. Az nyolcas bekezdésben a kibocsátás számításról van szó. Szerintem itt a referenciaértékek kapcsán, ha figyelembe veszük a jelenlegi gyakorlatot, illetve az erősítés intenzitását, ezeket is rögzíteni kellene. 90 óta 2008-ig ezeket dokumentálták, de 1990 óta 2008 óta Horvátországban a szerb kormányval együttműködésben történtek ilyen lépések. 2010-13-as időszakot kellene most kiszámítani. Most a következő időszakban a 90 és a 90-től szemtött időszak képezni az alapot. Itt ez azt jelenti, hogy nem tudtuk az eddig erdőgazdálkodást folytatni az elfoglalt területeken. Tehát a horvát erdő erdőket gyakorlatilag kifosztották, és a fát kitermelték, elvitték. A háborút követően nem tudtunk tovább folytatni az erdőgazdálkodást, mert az infrastruktúra teljesen lepusztult, illetve számos egyéb ok miatt. Éppen ezért a módosítóimban én azt javasolom majd, hogy az összes érték számítási alapot Horvátország esetében módosítsuk, ugyanis ez a rendelet nem tűnik méltányosnak. Itt a fenntartható erdőgazdálkodásról van szó, ahol azok az országok, ahol megőrizték ezeket a területeket, gyakorlatilag hátrányt, vagy nem élveznek előnyt. Horvátországban a LULU-CF keretében biztosította megfelelő kibocsátási érteket, ami pedig a az érintett meglehetősen nagy területeket illeti, az teljes területen szoba kerülne az erdő telepítés Horvátországban az ökológiai hálózat keretében. A meglévő eko gazdálkodás azonban nem minden fajtát tesz lehetővé. Horvátország teljes területe, amely a Natura 2000 körébe tartozik. Az összterület 36 százalékát jelenti ez a terület. 2012-es adatok 90-es évekhez hasonlítva 28 a csökkent a kibocsátás, és ez az eredmény annak is köszönhető, hogy a tejhasznú szarvasmarha állomány jelentősen csökkent. Ez tehát azt jelenti, hogy az egyetlen egy megoldás a mezőgazdasági területen, hogy az ilyen hasznosítást ösztönözzük. A fenntartható erdőgazdálkodás szempontjából, tehát ez a rendelet nem feltétlenül jelentene előrelépést számos tagállam számára, úgyhogy szerintem minden állam különös helyzetét figyelembe kellene venni. Ja, ich darf mich zunächst ab. Először is Köztinger asszonynak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért. Néhány megjegyzést szeretnék tenni, amelyek talán más irányba mutatnak. Először is elmondanám, hogy nem szabad szépíteni a dolgokon, ez csupán a klímaprobléma megoldásának csak apró része lehet, ez a LULUCF rendelet, néha az a benyomásom, mint hogyha mindent erre a területre suvasztanánk be, és ezáltal megoldjuk a klíma problémát. Hát itt az energia termelés az erdőkből, ez akkora, mint az egynapi bányászati kitermelés. Tehát itt, ami a széndiokszid csökkentést illeti, az, az, hogy egyeseket a kritériumok alól mentesíteni lehet azáltal, hogy erdősítenek, szerintem ez nagyon veszélyes, hogy erdősíts, és akkor semmi más tendő nem lesz. Tehát én nagyon kritikusan állok ezzel szemben. A valódi feladatunkat ezáltal elintézhetjük, hogy erdősítünk. Globális szinten megvolt már ez a kezdeményezés, és nem volt feltétlenül célra vezető sok területen. Azt hiszem, hogy a rendszer, tehát nagyon kritikusan kell szemlélnünk. Amit Köztinger asszony mondott, azt is némileg korlátoznám, ugyan a fa használata elvben széndiokszid semleges, ugyanakkor azt is valahol be kell számítani, bioenergiára van szükség, és ott is a széndiokszidot be kell számítani, nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát valahol akkor is oda kell számítani a széndiokszid számításba a bioenergiát. Az, hogy teljesen semlegesen számíthatnánk, az még a bioenergia felhasználásnál sem stimmel. Aztán, ahogyan elhangzott más területeknél is, mint például a tőzeg vagy a zöld terület, nagy lehetőség van a széndiokszid megkötés vagy széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Ugye a láp területek nagyon jelentősek ebből a szempontból Európában, és ez nem, erre nem fordítunk elő figyelmet ebben az anyagban. Aztán, amit Ennyi úr mondott, hogy a faházakat megeszik a rovarok, és aztán összedől. Hát az én családomnak van egy faháza, ami 1650-ből származik, és még mindig mind, bennek élnek, noha nem volt vegyi anyagokkal kezelve, tehát több száz évig lehet egy faházat használni. Nem tudom, hogy az ön országában hogy van ez, de Németországban ez minden további nélkül lehetséges. Persze észszerűen kell még megépíteni a faházakat és ezzel is hosszú távon széndiokszidot lehet megtakarítani, és a betont fel lehet váltani. Ezt mindenképpen ösztönözni kellene. Köszönöm. Dziękuję, pan poseł and next step. úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Elizabeth Köztingernek is ezt a beszámolót. A frakcióm nevében támogatni tudom ezt Örülök, hogy Elizabeth Köztinger dolgozik ezen a jelentésen. Ő osztrák, ezt mindannyian tudjuk, és Ausztria nagyon fenntartható mezőgazdaságos és erdőgazdálkodással rendelkezik, tehát ő az alkalmas személy arra, hogy ezt a témát feldolgozza. Kicsit csodálkoztam, kedves Martin Heusling, azt illetően, amiről itt vitázunk, ha valamiről nem beszélünk kritikusan, akkor elégedetlen vagy. Most nézzük meg, hogy mi megy jól, és sok minden jól megy, és nem minden, ami az erdőben történik rossz. A fenntarthatóság szót illetően ugye 1713-ban egy német személy írásban megfogalmazta már a fenntarthatóság elvét bányászként. Ő tudta írásban rögzítette, hogy nem lehet több fát kivágni, mint amennyi fát ültetünk, vagy amennyi nő. A fa használatot illetően, kedves Mertén Holszling, egyetértünk, hogyha a fát használjuk, akkor itt a széndiokszid szint az csökken. Én Oberpfalz tartományból származom, és nagyon sok területen megkötjük a széndiokszidot, és ö, ugyanolyan szépek ezek a területek, mint hosszú idővel ezelőtt. Finnországban ugye ö, hiányoznak az erdők, de sok a faház, hogyha fát használunk, akkor a széndiokszid csökkentéshez hozzájárulunk, egészen odaig, amíg a fát használjuk, addig a széndiokszid meg van benne kötve, aztán itt sokféle intézkedést tudok támogatni az erdősítés vonatkozásában is. A 90-es évek elején Brazíliában és Matogrosszóban volt egy erdősítési projekt, amelyet finanszíroztunk adományokkal, és mindig örülök, ha oda utazom, amikor látom, hogy milyen szépek ott az erdők. Ha ilyenfajta projekteket támogatunk, akkor gondoskodunk arról, hogy a haszonfa nőjön, és ne kelljen ezeket a területeket, erdőterületeket kiírtani. Tehát az, hogy az erdőt magára hagyjuk, akkor ez nem feltétlenül jár hozzá az erdő a széndiokszid szint csökkentéséhez, ugyanis így felszabadulhat a széndiokszid, ha kidőlnek a fák. Tehát itt vigyázni kell, hogy mindig pótlódjon az erdő állománya, és itt nagyon sok pozitív példa van erre. Azt hiszem, gondoskodnunk kell arról, hogy a fa felhasználásán még javítsunk. Itt Mariana Petir témáját is támogatnám, hogyha megnézzük a számításokat, akkor a múltbeli helyzeteket is figyelembe kell vennünk, és Elizabetet támogatom, amikor azt mondja, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás nem a probléma részei, hanem a megoldás részei, jól hozzá tudunk az járulni, hogy kevesebb széndiokszid szabaduljon ugyanis fel. Noha jó magam is szkeptikus vagyok a teljes széndiokszid vitával kapcsolatosan. helyett el. Takula kolléga. Ma délelőtt egy álomszerű élménye van, amikor a képviselők egy nagyon érdekes vita folyik a Lulu CF felkapcsolatosan, ami Finország számára is nagyon fontos. Urika Müller, a frakciónk koordinátora, nevében is szeretnék köszönetet mondani a javaslatért, tervezetért, ugyanis itt nagyon fontos kérdéseket érint a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, amit módosítani vagy korrigálni kéne. A CO2 kibocsátásban az erdőknek komoly szerepe van, és ezt meg kell őrizni. Meg vagyok győződve arról, hogy ennek így kell maradnia, különösen azokban az országokban, ahol komoly az erdőállomány. A 90-től 98-ig terjed időszakban fontos, hogy hogyan számítjuk a referencia értékeket. A csökkenést is figyelembe kell venni a kibocsátás szempontjából. Az erdőállomány, illetve az évi CO2 kibocsátás két külön dolog, éppen ezért a bizottság számítása nem feltétlenül problémamentes. A tagállamoknak kell aktív edőgazdálkodást folytatnia, és ez a, AFA rendelettel, illetve rendelkezésekkel is kapcsolatos. A tényleges számokat kellene alapul venni, és ezzel szerintem ki lehetne küszöbölni ezt a hibát. De az összképet illetően én teljesen egyetértek a jelentéstevővel, egyetértek abban, hogy az erdőpolitika tagállami hatáskör, és a tagállamoknak kell a értékeket eldönteniük a LULU CF lehetővé kell, hogy tegye az aktív erdőgazdálkodást és az erdő állomány növelését, ezáltal a CO2 kibocsátás is visszaszorítható. A LULU CF javaslat az erdő tulajdonosok jogait is figyelembe kell, hogy vegye, néhány módosítót majd ezzel kapcsolatosan ki fogok dolgozni, különösen ami a fa feldolgozás eredményeként előállított termékeket illeti. Szerintem a tervezet végül is lehetővé kell, hogy tegye a fa fenntartható módon történő felhasználását. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon technikai és teljes jelentését Köztinger asszonynak, amely sok előnyt rejt. Alapjában nyilvánvaló, hogy a föld szerepe és használata alapvető az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Fontos, hogy átláthatók legyünk, és közös szabályokat alkossunk, még akkor is, hogyha nem olyan egyszerűek ezek a dolgok, mint ahogy egyesek hangoztatják, az erdő szerepet játszik a széndiokszid felszívásában a fotoszintézis révén, Ugyanakkor a mezdő, mezőgazdaság is jelentős. Azt hiszem, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás kiegyensúlyozott megoldásokat kínálnak az változásra, de globális víziről van szükség. A mezőgazdasági terület és az erdő területek egyensúlyát figyelmesen meg kell vizsgálni, nem kell ezeket szembeállítani, kiegészítő jelleggel kell őket vizsgálni. És mindez ajánlásokhoz kell, hogy vezessen, mert a tagállamok meg kell, hogy nézzék, hogyan tudják ezeket kezelni. A fenntartható erdőgazdálkodás, ahogy a Nikola Kaputos is elmondta, az erdő valamennyi vetületét érinti. Az erdő kérdése nagyon teljes körű, Ugye nem hasonlóak az erdők, vagy a felhasználásuk, a fa felhasználása sem egyforma, ugye a finn, a horvát, a német, a francia erdőket nem lehet egy kalappal levenni, vagy akár a tajgát, vagy az amazoniai esőerdőket, vagy a szavannát, tehát mindenhol meg kell nézni a saját értelmezést, ugyanakkor legyen egy közös rendszer is, azt hiszem, hogy ez a jelentés fő célja, és ezért köszönetet mondok. Pan poseł jest sprawozdawcą także głównym Komisji Envi. Nos, megadom a szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Elizabeth Köztinger jelentéstevőnek is. Azt hiszem, hogy sok fontos és helyes gondolatot vett fel a jelentésébe, és persze megpróbálom majd az MV-ben, az illetékes szakbizottságban ezen gondolatok nagy részét majd a saját jelentésembe belefoglalni. Kicsit meg vagyok lepve. Ezt egészen nyíltan ki kell mondanom, hogy vajon a szocialista frakcióban két frakció van jelen egyidejűleg. Hogyha azt hallom, ami tegnap délután említésre került Brennan kollégától, tehát mindaz, amit én javasoltam az erdőgazdálkodás irányában, illetve azt illetően, hogy a tagállamokat erősebben be kell vonni, meg kell változtatni a referencia évet, amelyet Petir kolléganő is felvetett Horvátországból. Nos, Andrió és Kaputó kollégákat akkor arra kérném, hogy annak fényében, amit ma elmondtak, ez szerintem ez egy bizonyos irányba mutat, hogy azt illetően, hogy a szocialista frakción belül kell lefolytatni erről a vitát. Ugyanis az, hogy itt most erdőgazdálkodásról beszélünk, és képviseljük ennek érdekeit, aztán a környezetvédelmi szakbizottságban meg pont az ellenkezőjét mondjuk annak, ami itt elhangzik. Hát nagyon feszülten várom, hogyan zajlik majd a vita a szocialista frakción belül, és megpróbálok sok gondolatot, amit elhangzott, felvenni majd a jelentésembe. Köszönöm. Pan poseł úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretném üdvözölni Elizabeth Köstinger kollégánk munkáját, ahogy tegnap is elmondtam ezt az MV szakbizottságban Norbert Linz kapcsán Elizabeth számíthatsz támogatásomra, mert ami a mm, szubszidiarítási elv tiszteletben tartását illeti az erdőgazdálkodásban, ami pedig a nemzeti referenciát illeti, itt a 8-as cikk foglalkozik ezzel. E, itt Köztinger kollégánk megállapításával egyetértek, ugye a történelmi adatok e, alapján. Ez egy hibát jelenthet, amely a perzsi megállapodást is veszélybe sodorja történelmi alap azon állatokat, államokat szankcionálja, amelyek már hamarabb megvalósították a fenntartható erdőgazdálkodást, és egyeseket pedig elbátortalanít arra, hogy egy ilyenfajta politikát megvalósítsanak. Azt ez esetben az erdőgazdálkodást egyfajta adósságként számolnák el, és ugye mi a biomassa felhasználását akarjuk ösztönözni, meg a széndiokszid fenntartható megkötését. Az erdő, a fa megfelelő ezen feltételeknek, ez egyrésztről lehet az energiapolitikánk, az energia mixtúránk része, hogy mondjuk, mert a fa egy újra termelhető forrás, ugyanakkor az építőiparban a fa anyag teljes mértékben megfelelő építőanyag lehet, és ez a fenntartató széndiokszid megkötést teszi lehetővé. Ugyanakkor legyünk következetesek különböző szakpolitikáinkban. Nem lehetséges ugyanis, hogy itt bizonyos dolgot ösztönzünk, más területen meg annak ellenkezőjét. Ugye itt a körforgásos gazdaság kialakítását szeretnénk ösztönözni, legyünk tehát következetesek. Támogatom azon kollégám javaslatát, aki a nemzeti referencia évek megállapítását nem történelmi alapon képzeli el, ez ugyanis nem felelne meg a helyzetnek. Köszönöm. Yes. Ja, Dank, Herr Vorsitzender. Zwei kurz. Két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik eh, Linz úrhoz szól. A szocialista frakciók, eh, eh, frakció úgy tűnik, a két frakcióból állna a szocialisták és a demokraták, tehát ez két külön csoport. A második megjegyzésem, kérem, hogy ismételje meg, szól az elnök, kedves Tarabella kolléga, a szocialisták nem demokraták, és ezért nevezik a frakciót szoli, szocialista és demokrata frakciónak, de minden esetre az ilyen számításoknál figyelembe kell venni, hogy az elmúlt évtizedekben egyes területeket túlerdősítettek. Németországban egy millióval, egy millió hektárral több erdő van, mint évtizedekkel ezelőtt. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Elnyújt. Come back. Uh, it was the speaker from the German e. Nos, amikor fa szerkezetes házakról beszélt kollégám, meglepő lenne számomra, hogyha az ön faházában a fa oszlopok a talajban lennének ágyazva. Ez az Achilles sarka a fa épületeknek, fa épületeknek, fa szerkezeteknek. Éppen ezért a faházak döntő többsége valamiféle beton e, alapzatra épülnek, mert e, a földbe ágyazott faoszlopok, hogyha azokat nem e, kezelték megfelelő módon, tíz év alatt elkorhatnak az anyagok. Nyilván Skandináviában nagyon népszerű a faépületek alkalmazása, de hát ott hónapokon keresztül hagyott a talaj, és nem nagyon nyizsögnek benne a farágó bogarak. A fa az egy szerves anyag, és az ember vagy ö, ö, hagyja, hogy a fa két évig, mondjuk 200 évig ö, növekedjék, és aztán kiput, ö, kipusztul, elpusztul, elrott, korhad, és a széndiokszid a levegőbe kerül, vagy pedig kivágjuk, felhasználjuk, de a fa előbb-utóbb el fog korhadni, kivéve, hogyha rendkívül agresszív tartósítószerekkel kezeljük. De mi a széndiokszid egy mérlege ezeknek a szereknek? A fa nem örök életi, előbb-utóbb széndiokszidot fog kibocsátani. Nos, a bizottság részéről a kollégának megadom szót. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. jó hallani, hogy az EKSZ bizottság eh, vitatja, megvitatja ezt a kérdést. Köszönöm a jelentéstevőknek a munkájukat. Hagy emlékeztessek mindenkit arra, hogy ezt a dossziét a, már a második alkalommal egy, eh, vitatjuk meg a társjogalkotóval. A tagállamok ezekhez a szabályokhoz nagyon hasonló szabályokat fogadtak már el a, a kiotói protokoll második eh, E, fázisában. Nagyon világos, hogy nincs kötelezettség e, a gazdálkodók e, vagy erdőgazdálkodók vonatkozásában, és amit a tagállamok végrehajtanak, az nagyon jó halad előre, és teljes mértékben összeegyeztethető a fenntartható erdőgazdálkodással, teljesen összeegyeztethető a virágzó mezőgazdasági ágazattal is, és nem korlátozza az ellátás, élelmiszer ellátás biztonságot a 20-20-tól 20-30-ig tartó időszakra vonatkozó elképzeléseink nagyon hasonlóak ahhoz, ami most is van. A jelenlegi végrehajtás folyamatában a tagállamok jelen pillanatban szereznek tapasztalatokat. Ennek a rendszernek a figyelemmel kísérlés a monitorozása kapcsán ideértve a mezőgazdasági területek ellenőrzését, ideértve az erdősítést is, és a bizottság pontosan ezért tett javaslatot arra, hogy ezeket a tevékenységeket vonjuk be a rugalmassági mechanizmusba a, a LULSZEF-nek a 2030-as klíma e, célkitűzésbe való bevonásával most először fog, ismerjük azt el, hogy ez a két kérdés ugyanannak ugyanennek az érvenek a két oldala. Magyarország történetesen része lehet a, a megoldásnak, és ezt pontosan és részletesen el is ismerjük ezzel a rugalmassággal, amelyről gondoskodtunk itt. A rugalmassági eszköznek a, a mérete, a mértéke úgy került meghatározás, hogy a mezőgazdaság összességében tényleg ki tudja használni a költséghatékony opciókat, hogy az összességében ne e, növelje a mezőgazdasági ágazat költségeit a széndiokszid kibocsátás korlátozása kapcsán. A bizottsági javaslat teljes mértékben figyelemben veszi a tagállamok erdészeti joghatóságát, a referencia szinteket tekintve is, és ez a megközelítést tulajdonképpen a tagállamok javaslatának felel meg, és a nemzetközi klíma megállapodások keretein belül is megtárgyalásra kerültek a kiotói protokoll keretében. E, lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy figyelembe vegyék a saját e, tagállami e, erdőiknek a tulajdonságait, adottságait, fafajok és az erdők életkora tekintetében úgy gondolom, hogy kell egy EU-s keretrendszer, a bizottság értett javaslatot, az, hogy ez hogyan valósul meg, az nyilván még részletesebben megvitatható. Ezen túlmenőleg a javaslat azt is tudomásul veszi, hogy mennyire fontos a gyep gazdálkodás a mezőgazdaságban. és összességében azt mondanám, hogy a bizottsági javaslat teljes mértékben megfelel a fenntartható eh, gazdálkodás, eh, erdőgazdálkodás elveinek lehetővé teszi a virágzó biogazdaságok organikus gazdálkodást, és teljes mértékben összeegyeztethető az élelmiszerbiztonsági célkitűzéseinkkel is. Köszönöm, elnök úr! Oké, okay. Madame Kostinger. Nos, Köztünk asszony. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a sok kedvező észrevételért, és mindent támogatni szeretnék, amelyek a plusz bürokratikus követelmények ellen irányultak. Ugyanis én is nagyon fontosnak tartom ezt, hogy ez 1 millió európai magánerdő tulajdonos nagyon sokat tesz az erdőnk állapotáért és jó fejlődésükért. Azt hiszem, hogy számításba kellene vennünk ezt, és nem kellene valami olyasmit szabályozni, aztán, ami a végeredményben megint csak nem működik. Egy rövid megjegyzés Flanagan úr irányában. Egyetértek a vizes élőhelyekkel kapcsolatosan, meg a tűzeges területekkel kapcsolatosan itt nem arról van szó, hogy valamiféle mezőgazdasági modellt védünk, egészen ellentétben ezzel nagyon fontosnak tartom, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen előte, előzetes teljesítmények történtek a mezőgazdaság területén, hol működnek az agrárkörnyezetvédelmi programok, hol tettek többet, és ezt igenis be kell számol, számítanunk. És ezek a vizes élőhelyek, amelyekről Flanagan úr szólt, ezek nincsenek kötelezően a LUCF rendeletben benne, és ez is nagyon fontos, mert ezek a területek valóban nagyon nagy ökológiai haszonnal bírnak. Enyó képviselő. Ugye itt a faházak kapcsán szólt. Meghívom önt Ausztriába. Ugye itt van a legnagyobb 48 szemeretes, 64 méter magas faház egyfajta hibrid építési móddal épült, ez a jövő technológiája, és így már nem kell foglalkoznunk az újrahasznosítással, mert ez a modern építési mód mert szinte az összes fosszilis anyagot felváltja, és ezt nagyon szeretném támogatni, ezt a fajta elképzelést, a szociális lakás építés és egyéb területeken is nagyon fontos ezt a módszert erőteljesebben bevonni, és ez azt hiszem, hogy a jövő irányába mutató innováció. A Mariana Petir által mondottakat illetően itt 90 2006-9 közötti időszakot töröltem, mert a felsorolt okok miatt fontosnak tartom, hogy ne hagyjunk igazságtalanságnak teret, és itt a biogazdálkodási stratégia és biodiverzitási stratégia is befolyásolja ezt az időszakot. Tehát ezek a történelmi időszakok, ezeket ott kell hagyni, ahol voltak, és inkább a jövő irányába kell tekinteni. Amit Häusling úr mondott, még egy kis segítség itt. Az emissziókereskedelmet az ETS rendszer keretében szabályozzuk, és ezzel kapcsolatosan van is egy jelentés, tehát ő egy kicsit itt mellé nyúlt. Az erdő szerencsére olyan erőforrás, ami újra nő. Ugye Németországban is felmerül a kérdés, hogy voltak-e mulasztások ezen a területen nagyon fontosnak tartom ugyanakkor, hogy az erdőgazdálkodás és az erdők továbbra is a tagállamok kezében maradjanak. A bizottság képviselője nagyon világos álláspontot fogalmazott itt meg. Ugye, aki egyre erőtesebben be akar avatkozni, szabályozni akar, európai szintűvé akarja nagyon erőteljesen tenni ezt a témát, ez nem fog működni. A hatásköröket a tagállamoknál kell hagyni, ezt én nagyon lényegesnek tartom különösen azok, akik erdőgazdálkodással foglalkoznak, azok nagyon is jól tudják, mit kell tenniük a következő nemzedékek érdekében, és azt hiszem, hogy Agrár Szakbizottságként erőteljesen fel kell lépnünk az e, egy megoldás mindenkire érvényesíthető elképzeléssel szemben. Foglalkozzunk a számokkal, több az újraerdősítés, mint amennyi felt kivágunk, hogy ezt szabályozni kellene, be kell avatkoznunk, én ezt kapitális hibának tartom. Szerintem erőteljesen hangoztatnunk kell a hallunkat, az erdők és a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében. Köszönöm. Nos, a kihívás, hogy megnézzük, a meghívás, hogy megnézzük ezt az épületet, tudjuk, hogy ez csak, nem csak egy óra vonatkozik, hanem remélhetőleg ránk is. A módosítók benyújtásának határideje március 27-e egy óra. Mielőtt köszönetet mondanánk az ülés mindenkinek, szeretném, hogyha egy rövid jegyzetet tudna nekünk írni azokról az egyébként nagyon meggyőző érvekről, amelyeket meghallgathattunk öntől Köszönet a vitáért. Az időkereket nem nagyon szigorítottuk meg, de ezzel most akkor lezárhatjuk az ülést. Kettő perc szünet után kezdjük a koordinátorok ülését, mondjuk három perc legfeljebb, és akkor három perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülésével.